Mimica úr. To be appearing. Tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy kielőtt biztosként itt megjelenhetek önök előtt a Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Szakbizottság előtt. A fejlesztési politika az Európai Unió külpolitikájának szerves része, és az elsődleges célja a szegénység csökkentése, majd megszüntetése. Az emberekért dolgozunk, a szolidaritásra építünk, ez az egyik legfontosabb európai érték. Olyan emberekkel vállalunk szolidaritást, akik naponta kevesebb, mint egy euróból élnek. Olyanokkal, akik az életüket kockáztatják azért, hogy elérjék az európai partokat olyan csónakokban, amelyek végül a, a halálukat okozzák. Olyan nőkkel vállalunk szolidaritást, akik szexuális erőszak áldozatai lettek, olyanokkal, akiket a kisebbséghez tartozásuk miatt üldöznek, vagy gyermekkatonákkal. A fejlesztési politikanak lényege a partnerség, amely a, köz, a közös érdekeken alapul. Amikor az érzékeny országok, sebezhető országok összeomlanak, vagy amikor a terrorizmus elterjed Afrikában, ez Európa számára is nagy veszély. Hogyha a kereskedelem növekszik, akkor ez jó Európának. Az Európai Uniónak kiváló története van, nagyon jó eredményekre tekintett vissza a fejlesztési politikában. Tagállamokkal együtt a legnagyobb donor, és az összes fejlesztési segély több mint felét adja. Az Európai Unió a legfontosabb kereskedelmi partnere a fejlődő országoknak, és a technológia kulcsfontosságú forrása. Hogyha megválasztanak biztosnak, akkor elkötelezem magam amellett, hogy minden tapasztalatomat és elkötelezettségemet arra használom fel, hogy, az európai, hogy segítsek abban, hogy az Európai Unió ezt a vezető szerepét fenntartsa. Ez a vezető szerep kritikus jelentőségű az elkövetkezendő két stratégiai folyamat számára, amelyek a következő évtized ben a fejlesztésben meghatározóak lesznek a 2015 utáni agenda és a posztkotonú keret megtárgyalása. Az első prioritásom az ambiciózus 2015 utáni keret. A jelenlegi millenomi fejlesztési célok bátorító eredményt mutatnak a szegénység csökkentésében. A nemzetközi közösséget arra motiválták, hogy fellépjenek ezen a területen, és a globális szegénység felére csökkent tíz évben. Ma kevesebben halnak éhen, kevesebb gyermek hal meg a megelőzhető betegségekben, és egyre több gyermeket, főleg kislányokat sikerült iskolába eljuttatni. Nagyon büszkék lehetünk ezekre a vívmányokra, de nem ülhetünk ölbetett kézzel. Egy nőnek Afrikában 29-szer nagyobb az esélye arra, vagy 29-szer inkább veszélyeztetett abban, hogy meghalljon gyermekszülésben, mint Európában. 750 millió ember nem fér hozzá biztonságos minőségű ivóvízhez. A az éhínség még mindig több mint 3 millió gyermeket érint, és nagyon sok, több mint 3 millió gyerek hal meg alultápláltságból. Nagyon riasztóak az egyenlőtlenségek, amelyek nőnek. Még Ázsia és Latin Amerika mm, ígéretes ösvényen van, a szubszaharai Afrika elmarad. Például 120 millió ember abszolút szegénységben élt 120 millióval több ember él abszolút szegénységben, mint 20 évvel ezelőtt. 2015 utáni keret nek a feladata az, hogy megszüntesse a szegénységet, a fenntarthatóságot biztosítsa. Optimális egyensúlyt kell kialakítani, és tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, az egyenlőséget, a demokratikus értékeket, az jogállamiságot, a békét és a biztonságot. Hatalmas kihívás lesz ezeket az aspektusokat mind összefogni egy egységes, átfogó keretbe, amely minden országra érvényes lesz, akár gazdag, akár szegény ország. De ez olyan kihívás, amelyben sikeresnek kell lennünk. Az új keret eh, egyet, eh, egy, egy nagyon eh, kivételes lehetőséget nyújt nekünk abban, hogy újra tervezzük azokat a globális erőfeszítéseket, amelyeknek köszönhetően segíteni tudunk a fejlődő országoknak abban, hogy fenntartható, bevonó, inkluzív társadalmakat építsenek. Egy kulcsfontosságú eleme a 2015 utáni folyamatnak a a fejlesztési finanszírozás és a végrehajtás eszközeinek a kialakítása. Teljesen egyetértek Juncker elnök, megválasztott elnökkel, hogy minden tagállamnak meg kell tennie, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy elérjék az ENSZ millenniumi célkitűzéseit és a GNI 0,7%-át ezekre ezeknek a céloknak az elérésére fordítsák. 2015-ig kell elérni a tagállamoknak ezt a célt, ez sajnos nem megvalósítható. Arra ösztönözném a tagállamokat, hogy mind a mellett, hogy tudjuk, hogy milyen gazdasági problémákkal küzd Európa, mégis tartsák tiszteletben ezt az elkötelezettséget. Annak érdekében, hogy a segély hatását maximalizáljuk, a megerősített, a javított e, e, segély hatékonyságot kell kihasználni, a donor koordinációt, Emellett segítenünk kell a partnereinknek abban, hogy a nemzeti forrásokat növeljék, például a az adóelkerülés elleni harccal, illetve az igazságos és hatékony adórendszer kialakításával. Emellett innovatív finanszírozási eszközöket kell kidolgoznunk, és egyéb lehetséges fejlesztési partnereket bevonni a munkában annak érdekében, hogy fenntartható növekedést és megfelelő munka, eh, munkahelyeket teremtését érjük el. Az új keretnek be kell vonnia a civil társadalmat, az üzleti világot és az embereket. Csak a globál, globális partnerséges tudjuk elérni ezeket az eredményeket. Meg kell határoznunk ezt az agendát, amely a globális szolidaritás és a, és a felelősségvállaláson alapul, hogy annak, érde, annak érdekében, hogy inkluzív és fenntartható közös jövőt hozzunk létre. Második prioritásom a kotonó utáni keret létrehozása. A jelenlegi kotonói egyezmény az leg legátfogóbb észak-déli egyezmény a világon. Ez nagy siker volt, és ebben erre kell építenünk, építkeznünk a jövőben. Az új keret nagyon fontos számunkra. A kérdés az az, hogy hogyan lehet az együttműködést a jövőben alakítani. Az új keret az új valósághoz kell, hogy, hogy alkalmazkodjon, és a 2015 utáni folyamat eredményeit vissza kell, hogy tükrözze. Nem lehet egyszerűen a múlt folytatása. Az alkácsi országok már megteszik ezt, Európának ugyanez, ugyanez a feladata, és én az Európai Parlamenttel való együttműködésre számítok, hogy fontos szerepet játszunk az alkácsi országokkal együtt, például az alapjogok tiszteletben tartásának elérésében a partnerországokban. Első lépésként egy széleskörű konzultációt indítok, párbeszéd, párbeszéd folyamatot. A harmadik prioritásom az az, hogy hozzájáruljak a politikai koherencia javításához. Az világ egyre inkább összekapcsolódik, és legyen szó a békéről, a biztonságról, energiáról, klímaváltozásról, mezőgazdaságról, kereskedelemről. A nagyobb koherencia rendkívül fontos a külső és a belső politikák között, ez elengedhetetlen. Az együttműködés, amelyet a partnereinknek kínálunk, ez tovább kell, hogy nyúljon a segélynyújtáson, Bele, be kell, hogy vonja a tudományt, az egészséget, az oktatást, az esélyegyenlőséget, az ifjúságot, és ezt ennek mindek, ezt mindet vissza kell tükrözni az Európai Unió politika eh, kialakításában. A megválasztott elnökünk Juncker, nagy, eh, Juncker eh, elnök úr nagy hangsúlyt fejez, helyez az Európai Bizottságon belül is a politika koherenciára. Az új bizottsági struktúra és a a főmegbizottal való együttműködésre vonatkozó munkamódszerek, illetve a biztosok közötti együttműködési munkamódszerek tovább javíthatják a szinergiákat és a politikáink hatékonyságát. Én személyesen szeretnék hozzájárulni ezen szinergiáknak a kialakításához. A fejlesztési politika együtt kell, hogy működjön a kül- kül- és biztonságpolitikával, a humanitárius segítségnyújtással, a a migrációs politikával. Hogyha megválasztanak biztosnak, akkor szeretném a fejlesztési fejlesztési területen a politika koherenciát javítani. Előremutató monitoringra helyezem a hangsúlyt, a releváns kezdeményezések tekintetében a, a témák korai megvitatására és szoros párbeszédre helyezem a hangsúlyt a biztos kollégáimmal. Méreható elemzést szeretnék végezni, és az egyéni kezdeményezésekhez hozzájárulni. Tisztelt elnök asszony, kedves képviselők. Az európaiak 83%-a úgy gondolja, hogy fontos segíteni a fejlődő országokban élőknek. 61%-uk úgy gondolja, hogy még nagyobb segítségre lenne szükség. 70%-uk pedig úgy gondolja, úgy gondolja, hogy a fejlődő országoknak való segítségnyújtás nekünk magunknak, Európának is előnyös. Fel kell azonban tartanunk ezt, ezt a a közvéleményben kialakult pozitív gondolkodást. A közös eredményeinket láthatóbbá kell tenni. Ezért vagyok elkötelezett a, a az eredményorientált megközelítés mellett, hogy megmutassuk azt, hogy minden euró befektetés megéri. A jövő év az a fejlesztés európai éve lesz. Kiváló alkalom ez arra, hogy polgárokkal közösebb kapcsolatot keressünk, és elmagyarázzuk nekik, hogy hogyan segít nekünk a fejlesztési politika, miben eh, válik előnyünkre. Elnök asszony, kedves eh, képviselők, hogyha megválasztanak biztosnak, eh, folyamatos és szoros együttműködésre törekszem a parlamenttel. Mind, amell- mind azzal, hogy a stratégiai és strukturális párbeszédet folytatok, és azzal is, hogy az informális párbeszédet erősítem önökkel. Ez a párbeszéd elengedhetetlen Európa számára, hogy hatékony hatással legyünk a 2015 utáni keret, fejlesztési keretre, és hogy az Európai Unió egységesen lépjen fel, és egy víziót képviseljen. Várom az együttműködést